So, ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen. Kérnék minden kollégát, hogy foglaljon helyet, és a szavazókártyákat is kérném, hogy mindenki illeszte be a helyére. módosítottuk a napirendet ugyanis a 9-es napirendi pont a 8-as elé kerül, ezt kérték ugyanis. Úgy látom, hogy senkinek nincs ellenvetése, úgyhogy akkor ezt megbeszéltük. A következő nyelvek állnak ma rendelkezésre. Az észt és a máltai nyelven kívül minden nyelv hallgatható és használható is. A második bejelentésem pedig az, hogy március 4-én 13 és 14 óra 30 között egy workshopot tartunk, amelynek témája a megelőzés és az egészségügy. Ezt a Gladys Wilmot és Alice Péterle, akik elnökölik, március 4-én, tehát 13 és 14 óra 30 között az A1G2-es teremben. A harmadik bejelentésen pedig a következő három egyeztetéseket hajtottuk végre. Egyrészt ugye Linda McEwen jelentése volt az egyik, február 12-én zártuk ezt le. Az ETS légiközlekedés 2, Péter Líze jelentése az első trialógusra ennek kapcsán február 18-án került sor, és a e, méz témájában Julie Görling jelentése február 18-án került megrendezésre, a következő trialógus pedig március 4-én. Aztán a CITES Recast, ennek jó magam vagyok az előadója, az első trialógus március 5-én lesz, 14 és 16 óra között. Most pedig folytatjuk. A dohány irányelvet is lezártuk és van egy kiigazított szöveg, amely az MV szakbizottság honlapján megtalálható. A magyarázat is ott elérhető, ami a módosításokat illeti, és erről a szövegről is jövő héten fogunk a plenárison szavazni. És a konszolidált anyagot, amely egy vastag csomag, ezt kérném, hogy így támogassuk, és az elnökhöz küldeném ezt egy levéllel egyetemben, hogyha nincs ellenvetés, akkor ezt jóvá hagytuk, és ezt fogjuk tenni. Aztán a jegyzőkönyvek elfogadását átugrottam. Egyfelől ugye a november harmadikai, negyedikei ülés jegyzőkönyve 2013. Ha nincs ellenvetés, akkor ezt a jegyzőkönyvet így elfogadtuk. És most az európai környezeti gazdasági számlák következnek, szavazunk. Egyszer ugye elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 39-en szavaztak mellette, úgyhogy jóvá hagytuk. Következik a hatos napi rendi pont. Egy szóbeli választ igénylő kérdés. Kezdjük elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk három ellenszavazattal. És most az állásfoglás tervezet 13-as módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, úgyhogy ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk a 17-esről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. Következik a 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 30-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 34 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 35 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most pedig egyben az 1-2-ről mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 4-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 5 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 6 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Nyolc mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilenc mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű, elektronikusan szavazunk a tízesről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott akkor. Lezárom. Elutasítva. 11. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva 12 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. A 12-est ellenőrizhetjük. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, Lezárom. Elfogadtuk. Záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. És nagy többséggel elfogadtuk. Rendben. Most pedig abban a nagy örömben lesz részünk, hogy majdnem 1200 módosítóról fogunk szavazni. A koordinátorok meg, koordinátorokkal megvitattuk az eljárást. Szatuhaszi. El... Elnök úr, egy részletkérdés. Ezt a módosítót, az 1044-es számút, úgy én szerintem nem kellene okafogyottnak tekintenünk, hogy a hetes számú konszolidáltat elfogadjuk. Úgy tudtam, a jelentős több egyetértett ezzel a módszertannal, és nem jelöltük mégsem okafogyottnak a hetes konszolidált pont elfogadása, akkor az árnyék előadók ülésén csak, csak az utolsó szavazólista verzióban került ez jelölésre. Kérem, hogy gondolják ezt újra. So I, ask... Tehát azt kérdezem, azt kérem, hogy az 1045-öst kiegészítőként, a 7-es konszolidát kiegészítőként szavazzuk. Uh, ich bin... Egy kicsit összezavart most ez, mert nem tudjuk az utolsó pillanatban módosítani a szavazó listát a szavazás előtt, de akkor az lesz a legjobb, hogyha az előadót és az árnyékentéseveket kérdezze meg. Mario Pirillo. Sí, se, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ha módosítani akarjuk ezt a listát, akkor ugyan fogadjuk el képviselőtársunk javaslatát, akkor csináljuk az először a szavazást így. Horst Schnellhardt és Julie Görling. Nagyon röviden. Nagyon röviden csak támogatom, mert a konszolidált hetes számú módosítóval nem fedi ezt le, tehát 1045 ő fennmarad, és kikerülnek a vonatkozó pontok a rendeletből. Tehát ezeket a konszolidált hetes nem fedi le, ezért Ugye ez lett volna a szándék, a négy ponttal kapcsolatban ugye senki sem panaszkodhat, mert mégis egy baráti gesztusként lehetne a javaslat szerint eljárni. Julie Görling, köszönöm szépen. Sajnálattal közlöm frakcióm nevében, hogy egyrészt egy ilyen bonyolult szavazólista állt össze, nagyon nehéz volt összekalapálni vég, ezt a listát, és ez egy, a végén még egy plusz komplikáció adódott, ami nagyon-nagyon sajnálatos. A, lényeg, a lényegi fenntartásom nincsen, de elvi igen. Azt is kértem, hogy név szerint szavazzunk a 8-as számú konzolidált módosítóról, ez lenne én külön kérésem. namentlich sein soll. Ha név szerint kérik, és 18 kollega ezt kéri, akkor kérem, hogy ők eh, álljanak fel, jelezvén, hogy támogatják, de úgy tűnik, hogy nem ez a helyzet. Rendben, akkor majd, ha odaérünk, a többivel kapcsolatban pedig Mario Pirillo eh, azt javasolta, hogy szavazzunk arról, amit Szatu Hassi kért, a 44-es, 1040 44-es, hogy erről külön szavazzunk. Ki az, aki ezt támogatja? Kérem készfelemeléssel jelezze, hogy támogatja. Ki ellenzi? Elektronikusan szavazunk, az lesz a legjobb. Ki, még egyszer megkérdezem akkor, ki az, aki támogatja Satuhassi kérvényét, hogy az 1044-es 1045-ös módosító nem válik okafogyottá, ha egy konszolidált módosítás, hogyha a hetes konszolidált módosítást elfogadjuk, tehát külön szavazzunk, kérem kézfelemeléssel jelezzék, hogy támogatják ezt. Elektronikusan szavazunk, úgyhogy egyszerűbb lesz, úgyhogy megnyitom a szavazást Szatuhaszi indítványáról. Szó. So. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást akkor így járunk el. Julie Görling möcht. Julie Görling pedig azt szeretné, hogy a 8-as konszolidált módosítóról név szerint szavazzunk. Ha valaki ezt szeretné, akkor kérem, hogy ezt jelezze. 18 kollega támogatására van szükség. Görling asszony nem támogatja ön sem a saját kérelmét? Mert fel kell, hogy álljon, ha ezt támogatja. Késik a tolmácsolás, mondja az elnök. Ki az, aki támogatja, hogy név szerint szavazunk? Fel kell, hogy álljon. 18 kollégát kérünk, hogy álljanak fel, de úgy tűnik, hogy nem erről van szó. Görling asszony, felállni, felállni kérem. Wenn Sie einen ha név szerinti szavazást kérnek, mert hogy ön ezt kérte, akkor fel kell, hogy álljon, és 18 kollega összesen ugyanezt kell, hogy tegye, jelezvén, hogy támogatják. Na, rendben, négyen álltak fel, négyen, úgyhogy öten, úgyhogy 13-an még hiányoznak, ezek alapján pedig akkor nem szavazunk név szerint. Tehát nem fogadtuk el ezt a kérelmet, és akkor remélhetőleg most már belevághatunk a szavazásba. Az egyes konszolidált módosító következik. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Lezárom. 36-an mellette, 80 ellene. A módosítót így elfogadtuk. 115 mellette, ellene, elfogadtuk. 139 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 140 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 141 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a második rész. A 142 második része mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű, úgyhogy a második részről, a 142 második részéről elektronikusan szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Agri 7 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 143 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 144 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 145 részenként, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 146. Ellenőrzést kértek a második részről, 145 második része, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. A második rész, a 145-ös második részéről szavazunk. Elfogadtuk. os következik. Mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 146-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 147-148-ok a fogyottá válnak az első rész, de a második részről szavaznunk kell. Mellette csak a második részről szavazunk. 148, Agri 9, mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük, a 148 és az Agri 9, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 149. Mellette? Ellene? Tartózkodás. elutasítottuk. 150 és Agri 10 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 151 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 152 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 153 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 154 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nem szavazunk. Következik a ötös. Ötös mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 167 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes konszolidált módosító. Elektronikusan szavazunk a biztonság kedvéért. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Egyértelműen elfogadtuk. 177 mellette ellene tartózkodás elutasítva 178 mellette ellene tartózkodás elutasítva Agri 11 ugyanaz volt 179 mellette ellene tartózkodás elutasítva Agri 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 180 mellette ellene tartózkodás elutasítva 181 mellette 180-ról kérték, hogy ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 181 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 182 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva 183 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 184 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 185 és Agri 13 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 186 és Agri 14 mellette, ellene tartózkodás elektronikusan szavazzunk inkább 186 és Agri 11. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk. 187 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 188 és Agri 15 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 189 és Agri 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 18 mellette, ellene, tartózkodok, elvetettük. 190 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 191 mellette, ellene, tartózkodók elvetve, 192 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 6-os mellette, ellene tartózkodók elvetve, 195 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 7-es mellette, ellene tartózkodók elvetve, 196-197 kompatibilis együtt mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 8 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 198 okafogyott, Agri 19 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 199 és 200 mellette, 201 is benne, és 202 is benne. Mellette, ellene tartózkodók elvetettük. A négyet együtt nézzük meg géppel. Megnyitom a szavazást. 199-től 202-ig egy, egyben nyelvi sztori. Kérem szavazzanak, lezárom. Elvetettük. 203 mellette ellenet tartózkodók elvetettük. 204, 205, 206 mellette, ellene tartózkodók. Nem világos. Nézzük meg géppel. 204-től 206-ig egyben eltűnő szavazást megnyitom. Kérem mindenki voksoljon, lezárom. Elfogadtuk. 207 és Agri 20 mellette, ellene elvetettük. 208 és Agri 21 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 209 mellette ellene tartózkodók 210 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 211 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 212 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 213 mellette ellene tartózkodók. Mindenki elfáradt? Géppel nézzük meg. 213 géppel nézzük meg. 13. Mindenki szavazzon. Lezárom. Elvetett. 214. 214. Mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Agri 22 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elvetettük. 215. Okafogyott elvetettük voltaképp. 2015 mégiscsak mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 216 és Agri 23 együtt mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Blogban szavazunk 2017, 18, 19 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 220 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 221 mellette ellene tartózkodók elvetve. 222 mellette ellene tartózkodók elvetve. 223 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 224 részenként szavazunk majd. Első rész hát fordítva van itt, mint kéne. Először az egész szövegről szavazunk, és aztán fogunk a single, az egyedi szóról. Tehát egyrészt az e- egészről mellette ellene tartózkodok, elvetve. És így a második szavazás okafogyata vált. Agri 24 mellette ellene tartózkodok, elvetve. Agri 25 mellette ellene tartózkodók elvetve. 9. Mellette ellene tartózkodók elfogadtó 225 mellette okafogyott. Bocsánat. 226 nem kell szavazni 226-ról mellette ellene tartózkodók elvetve akkor most megyünk tovább. 231, Agri 27, 232, 233, egyben mellette ellene tartózkodók elvetve, 234 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább. A konszolidált hármas mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 251 mellette ellene tartózkodok, elfogadt. 252 és Agri 31 mellette ellene tartózkodok, elvetettük. 253 mellette ellene tartózkodok, elvetve 254-255 blokkban mellette, ellene, Tartózkodok. elvetettük, konszolidált. Nem, a 255-öst ellenőrizzük géppel. 254-255 egyben ellenőrző szavazás. Megnyitom. Voksoljanak kérem, lezárom. Elvetettük. Négyes konszolidált, elektronikusan szavazunk, megnyitom. Kérem, adják le, lezárom. Elfogadtuk, megyünk tovább. Nálam a 17. oldalon tartunk. 281, 293, itt tartunk. 284, 293 mellette, ellene, tartózkodunk, elfogadtuk. 282, Ogri 36 mellette, ellenem. Nézzük meg géppel, 282, Ogri 36, egyben géppel megnyitom. Lezárom a szavazást, elvetettük. 283, Agri 37 mellette. Ellene tartózkodok elvetve. 284 mellette. Ellene tartózkodok elfogadtuk. 285, Agri 38 mellette. Ellene tartózkodok elvetettük. Megyünk tovább, 200 89 mellette, ellene, tartózkodok, elvetett, elfogadtuk, bocsánat. 290 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 291 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 292 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 294 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 295 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 296 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 297 mellette, ellene tartózkodó elfogadó 298 mellette ellene tartózkodó elbetettük 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 299 mellette nem, oka fogyott. megyünk tovább mégis szavazni kell róla 299 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 300 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 301 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 302 okafogyott 3-3 szintén, Agri 39 mellette, ellene, tartozkodok, elvetett. 304 mellette, ellene, tartózkodó, elvetettük. 305 mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 306 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 300. Nézzük csak meg. 307 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 308 mellette ellene tartózkodó. Elfogadtuk. 309 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Agri 40, két részben. Nem szavazunk róla. Mégse. De a második részről szavazzunk. Agri 40 második rész mellette. Ellene tartózkodók, Elvettük. 310 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 311 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 312 mellette ellene tartózkodók elvetettük, Három tizenhárom mellette, ellene tartozik, elvetettük. 13 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 314 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 315 mellette ellene tartózkodó, Elfogadtuk. 317 mellette. Ellene. Tartózkodók elvetettük. Agri 41 első részről nem szavazunk. 41 második rész mellette. Ellene. Tartózkodók elvetettük. 318 mellette. Ellene Nézzük meg a 318 sorsát géppel. Megnyitom az ellenőrző szavazást. Kérem, voksoljon mindenki. Lezárom 318-as. Elfogadtuk. 319 mellette. Ellene. Tartaszkodók, elfogadtuk. 320 mellette. Ellene. Tartaszkodók, elfogadtuk. 321 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 14 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 322 mellette, ellene tartózkodók elvetve, 323 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 324 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Négyes blokk mellette ellene tartózkodók. Még egyszer. Elektronikusan szavazunk a négyes blokkról. Kérem mindenki voksoljon. Lezárom. Elvetettük. Megyünk az ötös konszolidáltra, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Így aztán hatos konszolidáltra ugrunk mellette, ellene, tartózkodunk, elfogadtuk. 348-ról nem szavazunk. Mi a következő? Agri 45, még van két óránk, mellette, ellene, tartózkodok. Nem világos. Géppel szavazzunk. Agri 45 eséről kérem mindenki szavazzom, lezárom a szavazást. Világos jótosítottuk. Agri 46 mellette, ellene, tartózkodik, elvettük. Agri 47 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 360 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 361 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 362 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 363 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 364 mellette. Ellene. Tartózkodok, elvetettük. 365 mellette. Ellene. Tartózkodók elvetettük. 366, 367 mellette. Ellene. Tartózkodók elvetve. Agri 48. Első rész mellette, ellene, tartózkodok, elvetve, második rész mellette, ellene, tartózkodok, elvetve. 368 mellette, ellene, tartózkodok, el, 369 mellette, ellene, tartózkodok, elvetettük, 370 mellette, ellene, tartózkodók elvetve, 371 mellette, ellene tartózkodók elvetve, 372, Agri 49. Két rész van, első rész mellette, ellene, tartózkodók elvetve, második rész mellette, ellene, tartózkodók elvetve. 373 mellette, ellene, tartózkodók elvetve, 374 mellette, ellene, tartózkodók elvetve, 375 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Nézzük meg mégiscsak géppel a 375-öst, megnyitom az ellenőrző szabadást. Kérem, voksoljon, lezárom. Elfogadtuk azt. 376 mellette. Ellene tartózkodók elvetve. 377 mellette. Ellene tartózkodók elvetve. 378 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 379 mellette ellene tartozkodok. elfogadtuk. Blokkban szavazzunk, ötös számú blokk mellette, ellene tartozkodok. elvetve, kettő mellette ellene tartózkodók elvetve. 384 és Agri 50. Mellette ellene tartoz, elvetve. 19. Mellette ellene tartózkodó. Elfogadtuk. 386 mellette ellene Tartózkodó. Elfogadtuk. 387 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 388. Kell róla szavazni? Oka fogyott. Húsz. Ról kell szavazni mellette. Ellene Tartózkodó. elfogadtuk. 389 és Agri 52 mellette. Ellene. Tartozkodó. Elfogadtuk. 390 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 391 mellette. Ellene. Tartózkodók elvetve. 392 mellette ellen tartózkodók elfogadtuk. 394, 95 együtt mellette, ellene tartózkodók elvetve. 21 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 7-es konszolidált mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ugrunk nálam a 34. oldalra, hát úr. Itt volt az az eset, hogy az 1045-re külön kell szavazni. Erről döntöttünk korábban. Igaz. Jó, hogy valaki még emlékszik rá. 442-esnél vagyunk a 34. oldalon mellette, 442-re szavazunk. A többi majd később jön, a másik. A 92. oldalon lesz az, amit Szatuvászi kért, és amit emlékeztettek. Most 442, a 34. oldal, amiről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. Nézzük meg a 42-t géppel, megnyitom. Kérem mindenki voksoljon lezárom. Elfogadtuk. 446 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elvetve. 447 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elvetve. 448, Agri 53 blogban mellette, ellene tartózkodók elvetve, 449 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 450 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 453 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartozkodok, elfogadtuk, 454 mellette, ellene, tartozkodok, elfogadtuk, 455 agri, 54 együtt mellette, ellene, tartózkodók elvetve, 456 mellette, ellene, tartózkodók elvetve, 25 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 457 és 458 azonosak. Együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 459, 460, 5, 1 egyben mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 461 mellette, ellene Tartozkodók. elfogadtuk. 462 és Agri 56. Egyben mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 463. Két részben. Első rész. fogyott el 464 a következő mellette. Nem a második rész. 463 második része. Erről szavazunk mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Most jön a 464 mellette, ellene tartózkodók, elvetve. 465 mellette, ellene tartózkodók, elvetve. 466 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 26 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 467 mellette, ellene, tartózkodók elvetve. 468 mellette, ellene, tartózkodók elvetve. 469 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 470, 471, 472. Egyben szavazunk róla? igen mellette, ellene, Tartozkodók, nem világos. Ellenőrző géppel 470-772 blokkot. Kérem szavazanak. Lezárom. Elvetettük. 473 mellette. Ellen tartózkodók elvetve. 474. És Agri 57 mellette. Ellene tartózkodók elvetve. Géppel nézzük meg 474, Agri 57, ellenőrző szavazás. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük azt. 478 a következő mellette. Ellene. Elfogadtuk. 27 mellette. Jó, géppel már megnéztük, megy tovább. 480. 480-ról szavazunk. Mellette ellene elvetettük. 481 mellette ellene tartózkodók elvetve. Valami gond van az angol? A spanyol? Talán hagyja, hogy végigmondjam, kolléganő. Az angol tolmácsolás úgy tűnik gond van. A spanyol kabin nem működik. Nem dolgozik a spanyol fülke? 481. Már működik a dolog? 481 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 482 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 483 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 485 mellette ellenem, tartózkodás elutasítva. 484 mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 486 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 487 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 488 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 489 mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű, úgyhogy ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 490, blokkban szavazunk. Mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 492 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 493, 494. Mi a baj? Úgy tűnik, hogy a gép nem működik. 493, 494 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 495, 496 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 58 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 497 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4 98 és Agri 59 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 500, 500 és 506-os blokkban mellette ellene tartózkodás elutasítva. 501 mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. 501-ről elektronikusan szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. három mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 504 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva 505 ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 506-os Ein mündlicher Erbänderungsantrag. Szóbeli módosító indítvány a néppárt részéről. Most erről szavazunk. Schnellhardt úr, fel tudná ezt olvasni, mert nincs itt a dokumentumokban. Rendben, tehát a 23-as cikk 4-es pontjáról volna szó. Szerintem ez egy általános felhatalmazás a bizottság számára itt az szerepel, hogy a delegált jogi aktus eltérhet mindattól, amit eddig jóvá hagytunk, ezt pedig nagyon problematikusnak tartom, ezért azt kérem, hogy töröljük és támogassák ezt a törlést. Tehát az 507-es támogatását kérem. Köszönöm. Úgyhogy most erről szavazunk. A szóbeli módosítóról mellette. Ellene szavaz tartózkodás. Nagy többséggel elfogadtuk. 509-es következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 510 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 511, Agri 60 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva szóbeli módosító következik, az 1-es, az 512-es módosítóhoz, ki támogatja, ki ellenzi. Csak a zöldek és a liberálisok vettek részt eddig a szavazáson, úgyhogy újabb nekifutás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Szóbeli módosító az 1-es, az 512-es módosítóhoz. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 80 ellene szavaztak. Folytassuk. az 5.12-essel. Öt tizennégyes következik, mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 5.15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5.16-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 5.17 okafogyottá válik. 5.18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 16-os sokafogyottá válik, 520-as szintén, Agri 62, 521-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 522-es mellette, Nem. 5.22-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 5.23-as, 5.24-es, Agri 63-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 5.25-ös mellette. Ellene. Elutasítva. 526-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 527-es okafogyottá válik, 528 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk a 28-ast. 529 Agri 65 mellette ellene, tartózkodás F utasítva 531 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 530-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 532 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 533 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 534 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 536 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 29 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 537, Agri 66, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, blogban a 8-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 541, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 542, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 543, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 544 mell- és 67 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 545 mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű az 545-ös, elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítva. 31 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 546 mellette, fogyottá válik, 547 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 548 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Agri 68 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 549 mellette, ellene, tartózkodás, nem egyértelmű, az 549, úgyhogy ezt elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Teljesen egyértelműen elutasítottuk 550 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 551 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 552 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 553 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, Agri 69 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 32 okafogyottá válik, 554 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Über 555, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 556, 557 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 558 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva Agri 70 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk Agri 71 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva Agri 72 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva Agri 73 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 559 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Blokk 9 mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 560 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 561 mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű. Elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Ezt pedig elutasítottuk. 562 Agri 76 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 563 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 564 Agri 77 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 565 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 566 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 567 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 78 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 5-68 és Agri 79 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5-69 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5-70 ezt e, lefedi, lefettük. Agri 81 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük Snellhart úr kérdésére az Agri 81-et. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Agri 82-ről nem szavazunk, következik a második rész az 571-esből. Mellette ellene szavaz tartózkodás elutasítva. 572 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 573 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5 74-ről nem, szavazunk 5, 75 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 576 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 577 második része, mellette, ellene, tartózkodás, nem egyértelmű, második részről Szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Blokk 10 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 580 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5, 82, második része, első része mellette, ellene, tartózkodás elutasítva második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 583 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 584 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 585 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 586-tól 89-ig mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 591 második, harmadik részéről szavazunk, Először a második részről, az 591-ből mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Harmadik rész, ellenőrizzük, azt kérték az 591-es második részét. Megnyitom az szavazást, mindenki szavazott, lezárom, elutasítva. Harmadik rész, az 591-ből mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5, 93-ról nem szavazunk. 33-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Agri 83 okafogyottá válik. 34-es és Agri 84-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 5 500 5, 595 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 596, Agri 86 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 597 mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 598 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Na, eljutottunk a feléhez, és még másfél óra szavazás van hátra. Azt hiszem, hogy a munkamódszerünkről azért érdemes volna beszélni, már ami a szavazó listák összeállítását illeti. 599-es második része, más mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 600 első része mellette, Második rész a 600-ból mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 602 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 603-as Agri 87 mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű, 603 agré 87, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 604 mellette, ellene, utasítva. 605-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 606-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Blokk 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 610 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette, Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 36-os ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 6-11-es, Agri 88-as mellette. Ellene tartózkodás nem egyértelmű, ellenőrizzük. Agri 6, 88 611. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 612-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Blokk 12-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 6.17-es második része mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6.20-as mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, 620-as Szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 37 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 6 19 es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 6-19. Ellenőrizzük a 619-eset, elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 621-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Blokk 13 mellette. Ellene elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hat huszonhét mellette ellene. Sechshundertacht. 628-as. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 629-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Blokkban 15-ös mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk. 634-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 635-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 636 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 637 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 638 három részből áll, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 6.39 nem szavazunk, 6.41 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 6.42 és Agri 96 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 6 ellenőrizzük. 642, Agri 96, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk 6, 43-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva 6, 44 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 645, Agri 97 mellette. Ellene tartózkodás elfogtasítva 646, Agri 98 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 647 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 648 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 649 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 650 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 651, Agri 99 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Agri 100 mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű, Agri 100-ról elektronikusan szavazunk. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. Blokkban a 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 654 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 657 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 658 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 101 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 659 és 660 nem azonosak, úgyhogy egyenként kell ezekről szavaznunk. 659 az első mellette. Ellene tartózkodás nem egyértelmű. Ellenőrizzük 659, megnyitom a szavazást, ha mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítottuk 660-as és 661-es. Mellette ellene ellenőrizzük, 660 és 661 eset elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 662 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 662 ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. Megyünk tovább. 600 30, 63, 634, 664 el, mellette ellene elvetettük. 665 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 666 mellette ellene tartózkodók elvetve. 667 külön mellette ellene tartózkodók elvetettük. 668, 669 egyben mellette ellene tartózkodók nem világos, géppel ellenőrizzük. Kérem mindenki, voksoljon! Lezárom. Elfogadtuk. 670, Agri 102 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 671 mellette. Bocsánat, 671 mellette. Ellene. Tartózkodók elvetettük. 672, 673 mellette ellene tartózkodók elvetettük. Ellenőrizzük. 672-673 egyben megnyitom. Kérem, mindenki voksoljon. Lezárom. Elvedettük. 674 mellette. Ellene. Tartózkodók, elvetettük. 675 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 676 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 677 mellette ellene tartózkodók elvetve. 677 géppel ellenőrizzük. Kérem mindenki, voksoljon, lezárom. elvetettük. 678 mellette, ellene, tartózkodók elvetve. 679 mellette, ellene, tartózkodók elvetve. 60, 680 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 681 mellette, ellene tartózkodunk, elfogadtuk. 682 mellette ellene tartózkodók elvetve. 683 mellette ellene tartózkodók elvetve. 684 Agri 103 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 685, Agri 104 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 686, Agri 105 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Blokkban szavazunk, 17-es blokk mellette, ellene, tartózkodok, elvetették, 18-as blokk mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 695-ig a blokk mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Nézzük meg géppel. A 693-tól 695-ig terjedő blokkot, megnyitom a szavazást, kérem mindenki voksoljon, lezárom. Elfogadtuk. 696. Mellette. Ellene. Tartózkodok, elvetettük. Megy tovább a dolog. A 8 szak konszolidálta mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 714, amiről most szavazunk, mellette, ellene, még egyszer. Tehát nálam 61. oldalon tartunk, 714-es módosító. Ki van mellette? Ellene. nézzük meg géppel. 714 elektronikus szavazás tárgya. Kérem mindenki szavazzon. Lezárom a szavazást. Elvetettük. Itt hát az 64. oldalon tartunk, 39-es mellette. Tehát nálam 64. oldal, 39-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 112-es agri mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Agri 113 mellette, ellene tartózkodók nem világos. 113-as módosítóról gépi szavazás. Kérem, szavazzanak. Lezárom. Felvetve az. ugrunk. Nálam a 72. oldalnál tartunk. 805-ös módosító, 806-os, 807-es, 808 egy blokkban. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 102 oldalon lehet, el lehet tévedni. Bizony el, most a 800. Agri 119. Agri 119 a következő, amiről szavazunk. 119-es Agri nem engedték meg nekem. 76. oldal, Agri 119-es módosító, ahol tartunk, erről szavazunk. Mindenki megtalálta? Mellette? Ellene? Tartózkodok, elfogadtuk. 120 Agri, Nem. 851 mellette, ellene. Tartózkodók nem világos. A 851-es módosítóról géppel szavazzunk. No tehát, a szavazógép működik? Lezárom a szavazást. 19 mellette 20 ellene így elvetettük. És most elnökséget váltunk. thank you very much. I guess we can do the rest in a block vote. Akkor blokkról fogunk szavazni, blokkba fogunk szavazni, gondolom ezzel mindenki egyetért. Uh, 850... 100, nem 851. Mellette ellene elfogadva. Akkor ellenőrizzük. leadták a szavazatot, lezárjuk. Elutasítva. Rendben. Nagyszerű. Akkor <laughs> jól szerepeltem, vagy jól leszerepeltem. 852 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 853 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 508, nem, 854 plusz 121-es mellette ellene tartózkodók, leellenőrizzük. Lezárom, elfogadva. 508, 855 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 122 agri mellette ellene tartózkodók elfogadva. Agri 123 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 856 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 500, 857 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ezt leellenőrizzük. Tehát 857 ellenőrzés. Lezárom. Elfogadva. Elnézést. Túl késő. Sajnálom, volt elég idő. 858 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 859 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 860 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Leellenőrizzük, lezárom a szavazást, elfogadva. 862 és Agri 124, ezek azonosak mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 863 mellettem ellene, tartózkodók elfogadva. 43 mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 864 mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 865 és Agri 125 mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 44-es mellette tartózkodók elfogadva. 866 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 867 és Agri 126 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 868 és 127-es Agri mellette ellene tartózkodók elfogadva. 869 és 870 mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 869 és 870-es. Lezárom. Elfogadva. 871 és 872 mellette ellene tartózkodók. Ezt leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 871-872. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 45-ös. Mellette. Ellene tartózkodók, elfogadva. 873 mellette, ellene, tartózkodók, ez nem világos, 873-as ellenőrzése. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Akkor a két következő blokk szintén elfogadva, most következik a 880-as mellette, ellene tartózkodók, elutasítva, 881 és Agri 128 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 882 és 883-as blokkban mellette ellene tartózkodók elfogadva. 884 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 885 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 886 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 887 mellette ellene, tartózkodók elutasítva 888 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 889 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 46-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 890 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 891 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 892 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 893 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 47-es és 48-as blokkban mellette ellene tartózkodók elfogadva, 894 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, 895 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, 896 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 897 és 898 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 899 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 900 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 49 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 901 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Blokk 902-es és 903-asról, ez a 23-as blokk szavazás mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 905-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 50-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 906 mellette, ellene, tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 906-osról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 907 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 908 és 129 agri, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 909 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 910 mellette, ellene, tartózkodók, leellenőrizzük, 910, mindenki látta a szavazatát? Lezárom. Elfogadva. 911. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt megint leellenőrizzük. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom. Elfogadva. 911-es. 912 mellette. Ellenem tartózkodók elutasítva. 913-as és Agri 130-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 914 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Leellenőrizzük 914-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom. Elutasítva. 915. A 915-ös és a 916-os együtt mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 917 mellette. Leellenőrizzük? Megnyitom a szavazást. A 915-ös és 916-osról. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 917 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 918 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 919 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 920 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Leellenőrizzük a 920-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 921. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 922 és 923 együtt. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Megnyitom a szavazást. 922-923. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 924 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Blokk következik a 925-től egészen a 948-ig. Mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 926-os és Agri 131-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 929 és Agri 132 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 930 és Agri 133 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 933 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 935-ös két részben második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ezt leellenőrizzük, mert azt kérték, Második rész, 935-ös. Ha mindenki leadta a szavazatát, akkor lezárom. Elfogadva. Mm. 936-os és Agri elnézést, Agri 134-es, elektronikusan fogunk szavazni. Tehát 938-as és Agri 134-esről. Le, lezárom a szavazást. Elfogadva. Blokk szavazás. 935 ös Agri, 943-as, illetve Agri 136-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Akkor ezt leellenőrizzük, a 25-ös szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 940-es. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 941 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 942 mellette ellene, illetve hogy ezt leellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 942-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 944-es és Agbi 137-es mellette ellene tartózkodók, leellenőrizzük, leellenőrizzük, 944-es és Agri 137-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 947 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 49 es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 950 mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük a 950-est. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 951 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 952 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 953 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 954 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 955 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 956 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 957-es és Agri 138 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 958 mellette ellene tartózkodók Ezt leellenőrizzük. 958-as. bocsánat, 9, 59-es? Nem, nem. Nekem volt igazad. 958-as. Erről nyitjuk most meg a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást, és elfogadva. Következő okafogyott 959-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 960 mellette ellene tartózkodók elutasítva 961 mellette ellene tartózkodók elutasítva 962 és 963-as, ezek azonosak mellette ellenem tartózkodók leellenőrizzük 962-963 együtt. Ne zárom a szavazást. Elfogadva. 964 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 965-966 együtt, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 967 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 968, 969, 970 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 971. Leellenőrizzük az előzőt. Leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 971, 972, 973. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 974. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 975 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Blokkszavazás 26-os számú mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük a 26-os blokkszavazást. Lezárom. Elutasítva. 983-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 27-es blokkszavazás mellette ellene tartózkodók elnézést elutasítva. 989 mellette ellene tartózkodók nem világos számomra, úgyhogy ezt leellenőrizzük a 989-est. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 990 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 991 második része mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva vagy legalábbis azt hiszem, de a második részét leellenőrizzük, a 991-es második részét. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Második része a 993-asnak mellette ellene tartózkodók elutasítva. 994 és 996-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 997-es második rész. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. Második részét leellenőrizzük a 997-esnek. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Harmadik része. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt azt hiszem elutasítottuk. Harmadik részt leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ugyanazzal a többséggel. 999-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ezer mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ezer egy mellette ellene tartózkodók elfogadva. Blokk szavazás 29-es számú mellette ellene tartózkodók elfogadva. 1004-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 1005 mellette, ez kompatibilis, igen, mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 1006-os és Agri 142-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 1006-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 1009-es és 11-es. Erről most szavazunk, mellette, ellene, tartózkodók, leellenőrizzük 1009-es, illetve 1011-es számú módosításokat. Ha leadta mindenki a szavazatát, lezárom. Elutasítva. 1008-as mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 1010 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 1010, ilyet vagy nem, először leellenőrizzük az 1010-est. Megnyitom, lezárom, elutasítva. 1012 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 2013 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 2014 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 2015 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 2016 és 2017 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 2018 Agri 143. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 1019 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 1020, 1025 és Agri 145-ös mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 1021 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 144 Agri illetve hogy 1022-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 1023 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 1024 mellette nem, először leellenőrizzük az 1023-ast. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 1024 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 1026 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 1027 és 1028 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 1029 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 1030 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 1031 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Leellenőrizzük? Schnellhardt úr, ön akarja ezt, ugye? Majd akkor erre emlékezem a legkövetkező alkalommal. 1032 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 1034-es második része mellette ellene tartózkodók elutasítva. 1033-as, második és harmadik részről szavazunk, második résszel kezdjük, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ö, ezt leellenőrizzük, 1033-as második rész. Megnyitom a szavazást. Mindenki adta a szavazatát? Lezárom. Elutasítva. Harmadik részről szavazunk, mindig a 1033 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 1037-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. ezer es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 1041 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 1042 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 52-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 1043 és Agri 149 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 1044 illetve hogy először leellenőrizzük az előzőt, 1044 és Agri 149 együtt ellenőrzés. Ha leadták a szavazataikat, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 1044 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. A 1045-ösről fogunk szavazni, mellette ellene. Tartózkodók elfogadva. 53-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 54 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 1047-es mellette, ellene, tartózkodók, ezt le kell ellenőrizzük. Mert itt máshogy szavazott a néppárt. Leellenőrizzük tehát. Elfogadva. Ezer os és Agri 150 okafogyott. 1048 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 1049 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 1050 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 1051 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 1052 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 1053 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 1054 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 1055 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 1056-1057 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 1058, 1059, 1060 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Akkor ezt leellenőrizzük. 1058, 1059, 1060 ellenőrzés. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 56-os, mellette. Ellenő. Tartózkodók elfogadva. 1061, mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 1062 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1063 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 1064 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1065 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És a mellékletek jönnek. 1066 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1000 ellenőrizzük az 1066-ost. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Megnyit, lezárom a szavazást elfogadtuk. És köszönöm a néppártnak ezt a kis üdítőt. 1067 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatvannyolc a 95-ös oldal legalján, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetvenes mellette, 9 okafogyta válik, 70 mellette, ellene. A titkárság szerint a második rész is okafogyottá válik, úgyhogy következik a 70-es mellette kiszavaz, kiszavaz ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 71, csak a harmadik rész, mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de jobb, ha ellenőrizzük a harmadik részét a 70-es, 71-esnek. Megnyitom a szavazást. Most lezárom. Elutasítva. 72-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 73 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 74 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 76-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 77-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 78-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Agri 1 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 83 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 83-ast. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 85 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 85-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 88, Agri 2, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodik, elutasítva. 89. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 96 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 95-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 95-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. We vote on 97-es a következő mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 99 és Agri 3 mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 99-est és az Agri 3-ast. Megnyitom erről a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Százas mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 101-es első része mellette kiszavaz, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Harmadik rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 106-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 107-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 109 első része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 110 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 110-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 111 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 112 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 113 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 114 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. És az zárószavazás következik. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-en szavaztak mellette, 6-an ellene egy kolléga tartózkodott. A állásfogás tervezett módosított állásfogás tervezetről nyitom meg a szavazást. Lezárom. És ezt is elfogadtuk. 25-en szavaztak mellette, 5-en ellene. Congratulations! Gratulálok az előadónak! Okay, we No azért, nagyon sok időt elvesztegettünk a szavazással. Aki nem marad, azt kérem, gyorsan menjen el, akit nem érdekel a 9-es napi rendi pont, mely nem más, mint a motoros, motorgépjárművek zajszintje. Stevenson wants the floor. It's true, and Stevenson úr beszél Uszki úr helyett, megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Uszki úr elnézést kér önöktől, ám írt egy nyilatkozatot, amit most felolvasok. A jelenlegi javaslatban már megállapodtak az intézmények még 2013. novemberében, miután elfogadták a parlament első olvasatában ajánlott anyagát 2013. februárában, és az a korai második olvasatra való felkészülése pedig ez a szakbizottság adott felhatalmazás szeptemberben még, és bár a tárgyalások eredménye jóváhagyása került a szakbizottság körében, már 2013. novemberében 45 szavazat mellette szólt, és a 11 ellene, tehát nagy többséggel, mégis szükséges a második olvasat előtt megnyitni a témadossziét a szakbizottság előtt módosítók számára az eljárásbeli bonyodalmak eh, jelentősek, és az a politikai célok a módosítóban megjelenjenek, a jelentéstevő, jelentéstevő ugyanát azt kérem, mégse terjesztenek be módosítóakat, mielőtt nem zárulnak le a tárgyalások eredményei, ahogy azok most állnak. Három oka van ennek a kérésemnek először is. Bármely változás a megtörni az alkut, és a minket, illetve a következő parlamenti ciklust egy hosszú tárgyalási folyamat elé állítaná, holott nagyon sürgős volna a szabályozást frissíteni, mert már nem felel meg a mostani igényeknek és a globális normáknak. Második fok. A tanács meglehetősen egységes volt ellenünk, és a bizottság, ahogy szokott, a tanács mellé állt. Úgyhogy annak a lehetősége, hogy bármit is változtatni tudnánk ebben a szövegben, meglehetősen gyenge kilátásokkal bír. Harmadsorban is ez a legfontosabbok, ok, ez a szöveg, amely megállapításra került, érdemes a támogatásra, még akkor is, ha a parlament eredetileg nagyra törőbb volt bizonyos pontokon. Néhány példát említsek, említsek. A bizottság hatástanulmányokat kell végezzen a címkézési feltételeknek megfelelően, a különféle kibocsátási szintek tekintetében, és a gyártók információt kell adjanak a gépjárművek zaj szintjéről az eladási ponton, meg a műszaki támogatási anyagokban. Ezen túl a bizottság informatív jó gyakorlatokról szóló iránymutatásokat és út műszaki klasszifikációs anyagokat kell kibocsásson a tagállamok számára. Ez nagyon fontos volt a parlament számára ez a szempont. A gép járműriasztási rendszerek a hibrid és elektromos autókban kötelezőek lesznek, hogyha új gépjármű típusok kerülnek kibocsátása három évvel a, rendelet elfogadása után, illetve minden ilyen típusú érvem 5 éves határidővel. Köszönet a parlamentnek, ezek a rendszerek ö, automatikusan beindulnak majd. Aztán a határértékek, a küszöbértékek, amelyeket a 68 decibeles hosszútávú cél érdekében fogadtunk el a leggyakrabban használatos személygépenők esetében műszakileg eh, elérhetőek és gazdaságilag életképes céloknak minősülnek. Tudom, hogy ezek egyesek számára ez nem eléggé nagyra törő célok, ám a TNO egy holland független szervezet intézmény tanulmánya alapján a tárgyalásokra elfogalmazott küszöbb értékek összevetve a mai helyzettel a fő 5 gépjármű típus esetében 2,8 decibellel alacsonyabb szintet céloznak meg, mint a par, ugyanakkor a parlament által javasolt érték csak 1,9 decibellel volt alacsonyabb. Nagyon nehéz tárgyalások állnak mögöttünk, ám szerintem a végeredmény mindenki számára kielégítő lehet, ezért az összes előbb taglalt oknál fogva azt kérem, hogy fogadják el a tárgyalások eredményét, tudja, hogy azok vannak. Köszönöm. Um, Köszönöm, Stevenson úr. Fogy az idő. Azt javaslom, egy-egy percben beszélnek az eladók. Tatarella úr, Kramer úr és Merkiz asszony. Tatarella úr. Még akár kevés, kevesebb idő is elég ugyanis is már három éve beszélünk erről a témáról. Szerintem elég érett már a helyzet ahhoz, hogy döntsünk róla. Szerintem most már nem beszélgetni kellene erről. El kellene dönteni, hogy el akarjuk ásni örökre, vagy pedig előre akarjuk vinni ezt az ügyet. Szerintem vigyük előre, úgyhogy többi módosítást köszönjük, nem kérjük. Thank you. The floor is for Mrs. Merkiz. Köszönöm, Merkiz asszony. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Őszintén szóval úgy gondolom, hogy eléggé csalódottságra adott, akkor adó jutottunk, a legnagyobb egészségügyi kockázatot jelenti. Ez az ajszín, különösen a nagy forgalmú utaknál közel lakó alacsonyabb jövedelmi családok számára súlyos gond ez, egészségügyi gond. Ezért kell reális stratégiát kell meghatároznunk a gépjárművek az ajszintjét illetően a társadalmi szociális értékeket és a, a gépjárműipar érdekeit is szem előtt tartva. Ebben a megállapodásban ez egyensúly nem érvényesül. Sokkal nagyobb törőbbek lehettünk volna, még a bizottság is az volt, nagyon, nagyobb törőbb, mint a parlament. Figyelembe az összes elemét a megállapodásnak, az eredmény valamivel jobb, mint a mostani helyzet. Ezért elfogjuk, elfogadjuk majd azt, a, a végeredményét a, a megállapodásnak úgy, ahogy ebben az anyagban áll. Mi azt, mi egy nagyra törőbb meg, módszertant alkalmaztunk volna, javasoltunk a küszöbértékekre vonatkozóan, és az időzítés, a menetrend is javítható lett volna, meg nagyra törőbbek a, a küszöbértékek, mint mondtam, csak referencia gyanánt, csak 20 decibel bekerült volna. 60-80 euróba került volna egy 50%-kal csendesebb gépkocsi zaj megcélzása, mint most. Azt mondta, lehet, és hibrid. Re vonatkozó kompromisszum szerintem jó, és a címkézés is jó kompromisszumnak tekinthető ez a rendelkezés, és az is jó dolog, hogy a bizottság két év múlva átfogó E, hatástudományt végez. Ám továbbra is azt remélem, hogy ennél nagyra törőbbek leszünk, többet örülünk a jövőben. Köszönöm, mert kiteszünk rá, mert Röviden csak csatlakozom ahhoz, amit a jelentéstevő képviselő mondott, meg amit Tatarala úr is kifejtett az imént. Nagyon régóta foglalkozok ezzel a dossziéval, nem volt könnyű munka ez, és végül egy már meglehetősen rossz bizottsági javaslatot sikerült feljavítani, sikerre jártunk abban, hogy a, e, e, jogszabály lényegét újra gondoljuk, és ahogy Merkiz azt mondotta, mi is szeretünk most sokkal többet látni ebben az anyagban, ám mégis egyfajta jó kompromisszum született a, a menetrend tekintetében is, meg az ambíciók tekintetében is, ezt el kell fog, tudomásul kell vegyük. A bizottság is azt állítja, hogy jelentős zajszint csökkentési szintet érünk el, és ez lezárása érdemes, így nem fogunk módosítókat benyújtani mi sem és az a csomag, amelyet így megtárgyaltunk, számunkra elfogadható és támogatni fogjuk. Thank you very much, Mr. Kramer. The deadline for tabling of amendments... Köszönöm szépen. Február 25-én délbe lesz a módosítások beterjesztésének határideje, és március 19-én vagy 20-án fogunk erről szavazni, és az első plenáris, áprilisi plenárison kerül majd ez napirendre, és ezt most ki is húzhatjuk, vagy pipálhatjuk. Hongkongi Nemzetközi Konferencia a hajók biztonságos környék, környezetmé kímélő újrafeldolgozásáról. Ezt elhalasztottuk, március 6-án lesz a következő találkozónk, illetve március 10-én 7 órakor Strasbourgban, valamint március 19-én itt Brüsszelbe. És ezzel le is zárom a mai napot.